Megjegyzések az ülés kezdetekor az elnök részéről. Üdvözlöm a plenáris ülésteremben Mariel de Gasperit, aki de Gasperi úr lánya. Tudjuk, hogy Alcide de Gasperi az európai közösségek egyik alapítóatja volt.